a tanács és bizottság nyilatkozatai a szervezett bűnözés és korrupció rendi küzdelemre irányuló európai intézkedésekről. Első felszólalunk a tanács részéről ismét Zendekányi Lukasevics asszony. Parancsolja asszonyom. President, uh, dear... Elnök úr, Tisztelt képviselők, köszönöm a lehetőséget, hogy a szervezet bűnözés és korrupció kérdésében szólhatok Önökhöz. Ez az EU kötelezettsége, illetve hát a kormányoké, hogy garantálja a polgárok számára az igazságosság, jogállamiság feltételeit. A súlyos és szervezett bűncselekményekkel, korrupciós cselekményekkel szemben minden lehetséges eszközt mozgósítani kell, kell annak érdekében, hogy átfogó, koherens megközelítés érvényesüljön a bűnözéssel szemben. Az Europol egy jelentésében 2013-ban rámutatott, hogy mintegy 3600 szervezett bűncsoport, bűnöző csoport aktív az Európai Unión belül. Ezek a bűnszervezetek nagyon rugalmasak, egyre rugalmasabbak, és diverzifikálják saját tevékenységi köreiket, egyre több mindennel foglalkoznak, minden sok pénzt ígérő tevékenységgel, kábítószer, emberkereskedelem, szervkereskedelem, illetve kiberbűnözés, és így tovább. Óriási ö, jövedelmekre tesznek szert, és beszivárognak a legális gazdaságba is. A bűnöző csoportok egyre inkább képesek arra, hogy befolyásolják a legálisan működő piacokat, és az intézményes és politikai intézkedések ellenére is az európai térségben teret nyertek. A tanács folyamatosan célkeresztjébe vette a korrupciót és a szervezett bűnözést, mindig is kiemelt politikai prioritásként kezelte a tanács ezt az ügyet. Tisztelt képviselők! A fő intézkedés a, a stratégiai ciklus az EU részéről, amely 2010-ben kezdődött, és ez mit is jelent? Azt, hogy fellépünk a szervezet nemzetközi bűnözéssel szemben, egyre jobban optimalizált együttműködéssel, a végrehajtó hatóságok, az EU intézmények, ügynökségek és más releváns partnerek között. Ebben a keretrendszerben a tanács hozzájárult ahhoz, hogy operatív intézkedések szülessenek, a csempészet, a hamisítás, a kiberbűnözés területén is, amelyek az EU bűnüldözésének fő prioritási céljai. A vad élő állatok kereskedelme, a kulturális értékek illegális kereskedelme is felkerült a prioritás listára, és ezekkel foglalkozik is a tanács. Ezek a bűncselekmények folyamatos megfigyelés alatt állnak, ezek a bűnöző bandák, az Europol értékeli rendszeresen a kockázatokat. Utoljára, vagy legközelebb 2015 márciusában fog kijönni ez a jelentés. A tanács nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek a jelentéseknek, az első korrupciós jelentésnek is, amit 2014. február 3-án adott ki az Európai Bizottság. Ez alapján jobban lehet összesíteni a korrupció ellenes erőfeszítéseket, egységesíteni a normákat, és egy, megköz, egy olyan átfogó megközelítést is tudunk most már alkalmazni, amely koherens. További ösztönzőkre van azonban szükség a tagállamok felé, hogy ők még hatékonyabban hajtsák végre a korrupció ellenes intézkedéseket a pénzek befagyasztása, a vagyonok befagyasztása hatékony lépésnek bizonyult a határokon átívelő bűnözés visszaszorításában. Hatalmas profitokat tudnak ezek a bűnbandák felhalmozni, és egyértelmű mindenki számára, hogy az ilyen transferek eh, leállítása, e-, elkobzása, befagyasztása hatékony módja eh, a bűnözés visszaszorításának. Hogy legalábbis ne legyen kifizetődő a bűn cselekmények elkövetése. Az Európai Parlament és a Tanács 2014-ben elfogadott egy közös állásfoglalást, amely eh, nagyobb, szélesebb kompetenciákat ad az elkobzás, és egyéb intézkedések végrehajtóinak, és bíróság elé állításuknak. A végrehajtó hatalom újabb elkobzási kompetenciákat kapott, a harmadik felek is érintettek lehetnek ebben az ügyben. Ez fontos lépés előre, mert ezáltal a bűnözők hozzá hozzáférése bizonyos típusú bűncselekményekből származó vagyonokhoz, pénzekhez korlátozódik, és a legsúlyosabb bűncselekmény típusok ellen ez hatékony eszköz. Amíg el nem fogadtuk ezt az új eszközt, a tanács tárgyalásban volt a parlamenttel, és mindkét fél úgy érezte, hogy persze ennél többet is lehetne tenni a jövőben. Hogy ez tényleg így legyen, elfogadták az irányelvvel közösen azt, hogy felszólítják az Európai Bizottságot arra, hogy további javaslatokkal éljen majd a hatékonyság érdekében. A tanács továbbra is várja a bizottság ilyen irányú javaslatait. Végül pedig engedjék meg, hogy röviden elmondjam a véleményemet a belső biztonsági stratégiáról. Ez is egyik prioritása az elnökségünknek, mert szeretnénk az Európai Tanács által kitűzött dátumot tartani, amely előírja számunkra, hogy a belső biztonsági stratégiát felül kell vizsgálni 2015 közepéig. Tavaly decemberben a tanács következtetéseiben bele került, hogy mik lesznek az általános elvek és keretfeltételek ahhoz, hogy megszülethessen az új belső biztonsági stratégia. Ezen elvek egyike például az, hogy a megújuló stratégia a legfőbb közös kihívásokat újra azonosítja, és a következő évek során erre építi föl stratégiáját. A tanács úgy gondolja, hogy a súlyos és szervezett bűnözés minden formája kiemelkedő fenyegetés az EU működési szempontjából. Dziękuję pani e, minister za wystąpienie w imieniu Rady. A teraz e, witam ponownie. Köszönöm, hogy szólt a tanács nevében, és most pedig e, a Dimitros Apromovosz biztosnak adnám meg a szót, és kérem, hogy a bizottság nevében szóljon. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, nagyon köszönöm hogy lehetőséget adtak arra, hogy ismertesem a bizottságnak a politikáját és fellépését, hogy küzdjünk az unió területén a szervezet bűnözés és a korrupció ellen. Az állásfoglalás, hogy megerősítjük a fellépést, amit a parlament elfogadott, mindenképpen azon prioritásokra helyezi a fényt, amikre továbbiakban is koncentrálnunk kell az elkövetkezendő években. Meg kell előznünk és küzdenünk kell a bűnözés ellen, ezzel az Európai Unió biztonságosabb Európát tud létrehozni, és jobban megbízhatnak az állampolgárok, illetve a vállalatok is erre, hogy fel hogy megelőzzük azt, hogy a bűnözés beszivárogjon az üzleti világba, az segíthet a gazdasági növekedésben. Ez különösen, különösen igaz a korrupció tekintetében. Az európai állampolgárokat nagyon agasztja a korrupció. Az Euróbarométer vizsgálata szerint 2013-ban eh, kimutatták, hogy több mint a fele az európaiaknak azt mondta, hogy a saját hazájában növekedett a korrupció az elmúlt három eh, éves időszakban tíz vállalat közül négy úgy gondolja, hogy a korrupció miatt nem tud a belső piacon megfelelően üzleteket kötni. A korrupció megelőzése és az integritás elősegítése e, jogosan szerepelt az elmúlt évtizedben is az európai agendán. Az első korrupció ellenes jelentés megmutatta, hogy a korrupciónak a természete és mértéke erősen eltérő az egyes államokban, de valamennyi államot bizonyos mértékben érinti. A jelentés rámutatott arra is, hogy további odafigyelést igényel ez a kérdés. Nagyon fontos, hogy megfelelő együttműködést alakítsunk ki a tagállamokkal, az Európai Uniós intézmények között, illetve a nemzetközi szervezetekkel, hogy nyomon kövessük ezt a jelentést jelenséget. Mint tudják, a következő jelentés 2016-ban fog napvilágot látni. A második jelentésben szerepel egy ö, olyan cél is, hogy valamennyi európai intézményt is függetlenül értékelésre kerüljön. Egy teljes körű párbeszédet kell létrehozni valamennyi európai intézménnyel. A bizottság, mint tudják, hozott intézkedéseket annak érdekében, hogy növelje saját átláthatóságát, és különösen annak érdekében, hogy a korrupció megelőzhető legyen. Engedjék meg, hogy most a szervezet bűnözés kérdésével foglalkozzak. A, ö, az Európol éves jelentése nagyon jól vázolja a helyzet súlyosságát. Becsések szerint 3600 olyan szervezet van, amely Európában határokon átnyúló súlyos bűnözésben vesz részt különböző területeken, ideértve a gazdasági bűnözést, a korrupciót, pénzmosást, kiberbűnözést is, illetve a környezeti bűnözéseket a vállalkozások is egyre inkább határon átnyúlóak, ezért a szervezett bűnözés is egyre inkább igyekszik beszivárogni az Európai Unió és azon túlmutató gazdaságba is. Ezért különösen fontos, hogy a 2008-as keretdöntést végrehajtsuk, amely a szervezett bűnözés elleni fellépésről szól. Ennek a jelentése idén fog elkészülni. A múlt évben elfogadott irányelv a vagyon befagyasztásról és elkobzásról mindenképpen egy jelentős erőrelépést jelent. Végezetül a közelmúltban kötött megállapodás a negyedik pénzmosás elleni irányelvről, ami lehetővé teszi a pénzügyi vizsgálatokat, illetve hogy kik a kedvezményezettjei a pénzügyi bűnözésnek, ez könnyebben elérhetővé teszi ezeket a személyeket a tagállamok együttműködése és a harmadik országokkal való együttműködés egész Európán belül nagyon fontos. A jelenleg operatív prioritásai az Európolnak a következők. Az illegális bevándorlás, emberkeres, emberkereskedelem, termékhamisítás, jövetéki illetékcsalás, heroin, kokain, egyéb kábítószerek, lőfegyverek, és a szervezet vagyonelleni bűnözés. Ez a belső biztonsági alapot is érinti, ez körülbelül egy, egy, egy másfél milliárdot tesz ki. Említettem a lőfegyvereknek, hogy a fontosságát, és ezt bizonyították a múlt hét tragikus eseményei is, és az Európol is ezt mind fokozódó veszélynek tekinti az fegyverek illegális kereskedelméről szóló irányelvet 2013-ban fogadták el. A bizottság most azt vizsgálja, hogy tud-e egy javaslatot tenni arra, hogy bizonyos bűncselekmények, amik fegyverekkel kapcsolatosak, közelíthetőek legyenek egymáshoz a különböző országokban. A jobb tájékozódás, jobb információ a lőfegyverekről nagyon fontos. Ugyanakkor vannak komoly ellenlábasai is. A bizottság aktívan veszi fel a kapcsolatot nemzetközi szervezetekkel, harmadik országokkal is ebben a kérdésben. Az Egyesült Államokkal van egy ilyen agenda, például, hogy a kiberbűnözés ellen és a gyerekek szexuális veszélyeztetése ellen ugyancsak ide tartozik a korrupció kérdése. A, kor, a kiberbűnözés önmagában egy prioritást képez a belső biztonsági stratégiák között, tekintettel arra, hogy nagyon nagy hatása van a társadalmainkra. Hatása van a gazdaságra, de az alapjogokra is, amikor például személyi adatokat lopnak el, és ezzel a vagyonát is van, aki elveszíti. Az Európai Unió erre úgy reagált, hogy létrehozta az Európai Kiberbűnözési elleni központot, és a tagállamoknak idén szeptemberig kell ezeknek a pandantjukat létrehozni. Ennek célja, hogy biztosít látjuk, hogy az információs biztonság, amelyről még folyik a tárgyalás, létrehozott olyan rendelkezéseket is, amik a kiberbűnözési incidensekre jelzi, úgy, ahogy ezt a bizottság egyébként javasolta a bűnügyi vizsgálatok a kiber bűnözés területén gyors fellépést igényelnek, megfelelő bizonyítást, és ehhez új eljárások is szükségesek magánvállalatokkal, amelyek sok esetben különböző jogalkalmazási területeken helyezkednek el a tagállamoknak kell fellépniük és létrehozniuk a megfelelő jogszabályokat. Először is a kiberbűnözés egyik területe a különböző fizetési rendszerek, illetve a gyerekek szexuális bűnözés, gyerekekkel kapcsolatos szexuális bűnözés. Ezért fontos, hogy a közösen lépjünk fel a kiberbűnözés ellen. Ez az együttműködés már meg kezdődött, és az internet illegális tartalmakat foglalkozza, illetve az online terrorista propagandának is gátat kívánunk vetni. Engedjék meg, hogy említ, megemlítsem a parlament szervezett bűnözési szakbizottságának a munkáját, amely foglalkozott a pénzmosás kérdéseivel is. Meggyőződésem, hogy ez egy gyümölcsöző együttműködés lesz az elkövetkezendő hónapokban és években. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most akkor a frakciók kapnak szót. Holmájer asszony, másfél percben. Elnök asszony, tisztelt tanácsi bizottsági képviselők, a szervező bűnözéssel szembeni harcban az Európai Unió fellépését én kritikusan szemlélem. Meggyőződésem, hogy a szervezett bűnözés logisztikájában, képességeiben, hálózatosságában és brutalitásában és modernitásában is megelőzi az európai fellépést, és intézkedéseink ezek mögött kullognak, vagy hát nagyon össze kell kapnunk magunkat, hogyha azt akarjuk, hogy ezt a bonyolult és komoly hatalmi hálózatot leküzdjük. Csak az internet önmagában, az interneten végrehajtott bűncselekmények, a gyermekek szexuális zaklatása az internet óta jelentősen sajnos fellendült, tömegesé vált. Más frakciók ugyan ezt tagadják, de a legfrissebb tanulmányok ezt egyértelműen kimutatják, és ezzel nekünk is foglalkoznunk kell. Ha a bűncselekményeket nem lehet az interneten keresztül lekövetni, üldözni, akkor ezáltal az internet még inkább a bűnözés helyszínévé válik volt. Másfél perc nyilván kevés, hogy felsoroljam valamennyi területet, de komolyabb fellépésre van szükség, az biztos. Köszönöm szépen, asszonyom. Holmeyer asszony, kék kérdés, kérdést tenne fel önnek Szanyi úr. Vállalja?

ön mit gondol arról az esetről ahol a korrupciónak a szervezett formája az maga az adott tagállam kormánya? köszönöm. hohlmeier asszony thirty másodperc a válaszra. kedves kolléga úr a korrupció a szervezett bűnözéshez tartozik és nyilván a politikát is befolyásolni akarja, és ha sikerül neki, bárhol is történjen ez, akkor feladatunk, hogy ennek ellenébe menjünk, és a politikát elválasszuk a befolyásolástól minden lehetséges eszközzel. Sajnos valóban a korrupció nagyon elterjedt. Folytatjuk a hozzászólásokat. Kinicsi eh, asszony, másfél perc, szocialisták. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Köszönet eh, a biztos úrnak is, illetve a tanács képviselőjének. Mindenek előtt Szeretnék azonban az olasz elnökségnek köszönetet mondani az elmúlt fél évben végzett munkáért, még akkor is, hogyha korlátozott volt ez a fél év, hiszen a nyarat le kell vonni belőle, illetve az intézmények is újra alakultak, ugyanakkor nagyon fontos projektek indultak be, az Eurojust, az Európai Ügynökség, illetve az állásfoglalás arról a hálózatról, ami a szervezett bűnözés elleni küzdelmet szolgál, vizsgálja az illegális fegyverkereskedelemmel kapcsolatos kezdeményezés, illetve az élelmiszer bűnözés elleni küzdelem. A parlament azt kérte a bizottságtól, hogy készítsen jelentést a szervezett bűnözés elleni keretprojektről, Két éve várjuk ugye az új intézkedések előkészítését, különösen a bűnözésből származó jövedelem elkobzására vonatkozóan. Én nagyon várom az új kezdeményezéseket, az ilyen jövedelem lefoglalására vonatkozóan a parlament mindenképpen fel kell, hogy készüljön arra, hogy folyamatosan szerepet játszon a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Az központi részét fogja képezni a parlament munkájának. Köszönöm szépen. Wojciechowski úr, ECR. Oh, egy monsieur. E, pani Köszönöm szépen egy kicsit ö, műkértés a korrupcióról beszélni, és ugyanakkor beszélni a bűncselekményekről általánosságban. A korrupció az egy önmagában egy külön jelenség, olyan jelenség, akik a hatalmon vannak, azoknál jelentkezik el. Hogyha az állam intézményei megfelelően működnek, akkor nincs lehetőség a korrupcióra tehát ez olyan, hogy az orvosnak saját magát kell gyógyítania. Nem lehet Európai Uniós korrupcióról beszélni, hanem azt kell megnéznünk, hogy az intézmények hogyan működnek a tagállamokban is. És sajnos nagyon sokszor nincs kellő átláthatóság. Az átláthatóság a legalapvetőbb módszer, amivel megelőzhető a korrupció. Lengyelországban mindig is volt probléma, hogy információhoz jussunk például arról, hogy az uniós alapokat kik használják például az E. coli baktérium elleni küzdelemre adott pénzt ki, és hogyan használja fel. És az európai szabályozás miatt nem lehetett hozzáférni. Kérjük tartsák be a felszólalási időt. Wikström asszonynak adok szót. Egy perc, 30 másodpercben. Köszönöm, elnök asszony. Egy évvel ezelőtt külön jelentést írtunk a szervezet bűnözésről, ez ajánlásokat is tartalmazott, és egy európai ügyészség felállítását javasolta, illetve az Európol Eurojust és a Frontex kistafirungolását több pénzzel, és az áldozat védelem, az áldozatok kompenzációja ügyének felkarolását. Most azt szeretném kérdezni a tanástól és a bizottságtól, hogy meddig sikerült eljutni ezen ajánlások átültetésével a gyakorlatba. A Lisszaboni szerződés kezünkbe adta a lehetőségét annak, hogy szorosabb legyen az együttműködés a tagállami rendőrségek, ügyészségek között, de most végre meg kéne már születnie egy olyan európai jogalkotásnak, amely ezt kötelezővé, automatikussá teszi, főleg például ember, emberkereskedelmi témában. Az Europol Eurojust ha jól működő, akkor az európai főügyész is kezébe vehetné ezt a kérdést. Itt a kiskorúak védelme is felmerül, mint kiegészítő tevékenység, de mindegyiknek az a célja, fő célja, hogy a polgárok biztonságban éljenek, és arányos legyen a válaszadás a bűncselekmények súlyosságával a múlt heti cselekmények árnyékában különösen fontos ezt hangsúlyozni. González Peñas pour une minute au González Peñas asszony eh, a QNR-ben egy percben. Eh, korrupcióról beszélünk, de anélkül, hogy a politikai korrupcióról beszélnénk, ez azért nagyon érdekes. Talán ez az egyik ok, amiért itt a szervezett bűnözésről beszélünk, vitázunk, de politikai korrupció nem jön szóba. Az állampolgáraim 40 milliárd e, e, eltűnik, és olyan, és itt nem csak pénzmosásról van szó, tőke vagy ala, pénzalapok eltüntetéséről, hanem a különböző olyan adó szervezésekről, amik lehetővé teszik, hogy a nagy multinacionális vállalatok kikerüljék a megfelelő adózását, és emlékezünk csak Juncker úr által elmondottokra. Kétségtelen, hogy vizsgálatokra szükség van, de 14 ö, szocialista párti képviselő például nem akarta aláírni az a dokumentumot, ami a politikai korrupció ellenet, ezt mindenkinek alá kellene adni, Jávor úr egy percben.

részünkről. Köszönöm, hogy ezt elfogadták, ezt a kezdeményezést. Jó lett volna, hogyha a PD és olasz kollégák a szokásos dumájuk mellett is hajlandók lettek volna tettekben is csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, hogy ne maradjunk egyedül a maffiával szemben. A szervezet bűnözés alása a gazdasági vívmányait egy országnak, a társadalom egészét, és ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan beszéljünk róla. Volt egy szóbeli kérdésünk 2013-ban már ebben a témában. Szeretnénk az akkor adott válaszokat számon kérni, a Libe Bizottsággal közösen önöken, és a klímaügyi bizottságnak is feladatává vált ez, hiszen a maffia tevékenysége erre a területre, a környezetvédelemre is kiterjed, és lehetővé kell tenni a gyorsabb, hatékonyabb letartóztatását a gyanúsítottaknak és a tagállamok között pedig adat és stratégia cserére is szükség van, hatékony koordinációra. Az olasz elnökség sajnos semmit nem tett ebben az ügyben, a klímbizottságunk ajánlásait nem követte, és Renci úr PD pártja hallgatólag a maffia kezére játszik azzal, hogy nem tesz semmit. Adelfi. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Azok, ami a ö, szervezett bűnözés elleni küzdelmet és a korrupciót illeti az közszektorban, valamint a magánszektorban, vannak törvények az egyes tagállamokban, de vajon ezeket a törvényeket alkalmazzák-e, és mindenkire egységesen kivétel nélkül alkalmazzák-e? Emlékeznék csak a, a Siemens botrányra Görögországban. Ö, politikusok kaptak milliókat Görögországban azért, azért, hogy a Siemens közbeszerzéseket megnyerjen. Ristoforakosz úr volt a vállalkozó, és a Simez, hát, és osztotta szét ezeket a pénzeket ide-oda. Három letartózt európai elfogató parancs került kiadásra, de ezeket a személyeket végül is sosem adták ki Görögországnak úgy, hogy törvény elő kerüljenek. A két nagy politikai párt Görögországban így módon védest, védelmet érmez. Krisztoforász úr a Münchenben az ügy ügyésznek bevallotta, hogy így cselekedett, de vajon -e azonos módon alkalmazzák-e mindenütt a törvényeket? Makovei asszony következik másfél percben. Az Európai Unió eh, biztonságát eh, szervezett bűnözés, korrupció, pénzmosás, terrorizmus fenyegeti Minnyáján tudjuk, hogy a terrorizmust mindig a szervezet bűnözésből finanszírozzák. Több millió eurót veszítünk el évente az ilyen bűnözés miatt, és azért, mert a piszkos pénzt nem tudjuk lefoglalni. Így új és még újabb szervezetbűnözői bűnözői hálózatok létrehozását szolgálja az nagyon fontos az ilyenfajta bűnözés ellen felvenni a küzdelmet. Hadd emlékeztessek a vagyon elkobzásra vonatkozó irányelvre, illetve az irányelv alkalmazása nagyon fontos lenne minden tagállamban pontosan és teljes körben alkalmazni kell ezeket a rendelkezéseket a tagállamokban. Ugyanakkor arra biztatom a bizottságot, hogy mutassa be azt a tanulmányt, amit ígért a szervezett bűnözői csoportok jövedelmével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a polgári eljárásban alkalmazott vagyonelkobzás, amit az Egyesült Királyság gyakorol, nagyon hasznos tud lenni. Hogyha a vagyon nem kobozzuk el, akkor a nyomozásnak nincs értelme. Weidenholzer úr, másfél perc. Köszönöm elnök asszony a szót. A szervezet bűnözés és a korrupció alássák a jövőt, a versenyképességet és a társadalmi kohéziót. Elsősorban ez a tagállamok feladata, hogy ezekkel megküzdjenek, de az EU szintjén is van tennivaló, hiszen nekünk kell a biztonság jogállamiság térségét garantálni, ehhez keretet adni. A szervezet bűnözés hatalmas méreteket öltött, egyre nemzetközi Európának, ezért komolyabb szerepet kéne játszania a szervezet bűnözés visszaszorításában. Minden erőfeszítésünkkel garantálnunk kell a jogállamiságot. A szervezet bűnözés mindig ott üti föl a fejét, ahol meggyengülnek a tagállami struktúrák. Minden tagállam a saját gazdasági előnyét keresve szemet hunyt eddig az adócsalás, adó elkerülés, pénzmosás fölött. Sokkal szigorúban és egyértelműen kéne fellépnünk. Remélem, hogy a hamarosan megszavazandó szövegünk fontos lépés lesz abban, hogy ezt az ügyet tovább vigyük. Ez itt az alapjogokkal összefüggő kérdés, és csak ha ilyen kontextusban vizsgáljuk a kérdést, akkor látjuk annak valódi súlyosságát, és tudunk felépni ellen. Köszönöm, Tomasics asszony, egy percben. Köszönöm szépen. A szervezet bűnözés egy növekvő fenyegetés a tagállamok számára. Ez felforgatja a rendet, a jogállamiságot és a stabilitást. Ez a közelmúltbeli tragikus francia események is megmutatták, hogy mennyire fontos és sürgős, sürgető az egyetműködés. Ezt a médiákban is hallottuk, hogy a begyűjtött lövedékek mutatják, hogy Bosznia-Hercegovinából származó lövedékeket találtak, amelyek Horvátországon keresztül kerültek Franciaországba. Ez mutatja, hogy a biztonsági hálózatunkon hézagok vannak. Remélem, hogy konkrét akciók fognak majd születni a terepen, és nem csak bürokrácia és felesleges testületeket fognak létrehozni, hogy az állampolgárok biztonsága garantálható legyen. Köszönöm. Kriszakorosz úrnak adom meg a szót egy percben. Az Európai Parlament megoldási javaslata a korrupció ellen pusztában kiáltott szó marad, mert nincs politikai szándék a megvalósítására. De a korrupció elleni küzdelem mellett a jövőben a korrupció küz- következményeivel is számolnunk kell. Az Európai Unió sok tagállamában ugyanis korrupt politikusok közbeszerzési piacot, szerződéseket adtak magáncégeknek és multicégeknek. A felesleges többlet eladósodás nagy szégyen volt ezekben az államokban. A az állampolgárok nem kellene, hogy ilyen adósságot törlesszenek. Köszönjük szépen. Most Eriksen úrnak adok szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Sokat beszéltünk a napokban a terrorizmusról és a tisztelet hiányáról, a demokráciát alásó fenyegetésekről, de van itt egy olyan fenyegetés is, amely eh, kevésbé foglalkozunk, az, hogy elvesztjük a bizalmat egymásban. Ez egy legalapvetőbb, ez az egyik legalapvetőbb probléma. A bizalomvesztés a társadalomban, a társadalmi struktúrákban, pedig enélkül nincsen kohézív demokrácia. Ez mindennél fontosabb, hogy a bizalom helyreálljon. A bizottságnak korrupció stratégiát kell kidolgoznia, minél előbb előterjesztenie, és konkrétan kijelölnie, hogy kik a felelősek, és mit kell másképp csinálni. A polgárok véleményét pedig sokkal jobban meg kell hallgatni a tagállami és intézményi működés során. Köszönöm szépen, Korá úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Giovanni Falcone bíró azt mondta, keres, kövessék a pénznyomát, és megtalálják a mafiát. Egy kiinduló pont kell. A mafia az egy globális jelenség egy olyan ö, szervezet bűnöző ö, szervezetről van szó, amely globalizálódott, és sokkal gyorsabban, mint a piacok. Én szicíliai vagyok, tudom, pontosan emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor ö, azt hittem, hogy volt mafia, de hát persze csak Palermóban, meg csak Szicíliában, miközben már akkor is mindenütt jelen volt Olaszországban, most viszont Párizsban, Londonban és más helyeken is jelen van. Ez egy nemzetközi jelenség, amelyel össz, kohézióval, összefogással kell kezelni, és az egész uniónak foglalkoznia kell vele. Következő hozzászóló következik. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, én egészen másként értelmezem a bűnözést, mint a tanács és a bizottság. Úgy gondolom, hogy azok a tragikus események, amelyek Franciaországban bekövetkeztek, nem választhatók el a szervezett bűnözéstől. Az iszlám állam, az Al-Qaida, a Boko Haram és egy csomó más terrorcsoport a szervezett bűnözésből szerzik a pénzt a radikális iszlám előtt a szervezett bűnözésben szerepeltek ezek az emberek, és Amedi kulibeli is különböző betöréseket követett el. Az engedékeny politika eredményeképpen szaporodtak el ezek a cselekmények, a Schengeni megállapodás, a Líbia és Szíria esetében tanúsított passzivitás hoz, hozta ezt. Másfél percben most... Всички azt наясно с данните, които показват. Малинов úrnak adok szót, köszönöm szépen. A korrupció és a szervezett bűnözés nagyon sok pénzbe kerül az adófizetőknek pénzébe. És ugyanakkor mérhetetlen a bizalomvesztés, és a korrupció érzete sokkal jobban alássa az intézményeket, társadalmat, demokráciát, mint a pénzesíthető kár. Ez egy hatalmas veszteség. Ezért a szervezett bűnözés és korrupció elleni harcnak észre kell vegyük, van egy másik dimenziója is, a jövő demokráciájának minőségét védjük, amikor ezt a harcot harcoljuk és megnyerjük európai szinten. Ha minden európai intézmény részt vesz ebben, és nem csak itt mi az Európai Parlament, vagy majd a felállítandó ügyészi hivatal, hanem valamennyi titkos szolgálat, hírszerző szolgálat, gazdasági szolgálat, amely végre együttműködve a többiekkel megteremti a biztonságot. Bolgár képviselőként be kell, hogy valljam, hogy Bulgária sajnos az egyik legkorruptabb európai ország, és nagyon alacsony nálunk a bizalom az igazságszolgáltatással szemben. Pont ezért kívánok sok sikert új kormány. López Aguilar pour deux minutes. López Aguilar úr kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, már régóta van tudatában az Európai Parlament annak, hogy hatékonyan kell fellépni a korrupció, a pénzmosás és a szervezetbűnözés ellen tehát nem abban a szakaszban vagyunk, amikor felhívjuk a figyelmet, hanem már akkor, amikor lépni kell. És most már lépni kell, tenni kell, tettek mezére kell lépni, megfelelő jogszabályok kellenek, hogy egységes legyen, hogy például mit értünk szervezetbűnözés alatt, mi az, hogy bűnszervezet egységes értelmezés szükség. A, ö, vagyon a, a mi pénzmosásból vagy termékhamisításból adódik, és az unió pénzügyi érdekeinek védelme területén is tovább előbbre kellene lépnünk. Valóban olyan ügyészekre van szükség, akik kellően fel tudnak lépni és tudnak küzdeni e szervezet bűnözés ellen. Ehhez teljes átláthatóság szükséges, hogy beazonosíthatóak legyenek a gyanúsítottak, nyilvántartás kell ezek ezekről az, hogy kik a közvetítők, kik a ö, kedvezményezettek, és ehhez együttműködés kell a hatóságok között, hogy a korrupció ellen megfelelően és a gazdasági bűnözés ellen fel tudjunk lépni határokon átnyúlóan. Végezetül a szervezetbűnözés, pénzmosás, ezek alapvetően gazdasági ö, veszélyeket jelentenek, de a demokratikus ö, értékeit is veszélyeztetik az államokban. Az állampolgárok bizalmát kockáztatjuk, akik úgy gondolják, hogy, a tagállam, hogy az intézmények valóban őket képviselik, tehát a csalásokkal foglalkozni kell, üldözni kell a csalásokat azért, mert ehhez megfelelő források is vannak, és ez ugyanakkor segíti az európai bizalmat is. Rope úr következne, de nem látom őt, úgyhogy akkor uh, Klún asszony következik másfél percben. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy a szervezett bűnözésről beszélhettek. Úgy gondolom, hogy mindjárt meggyorsíthatnánk az utasadat nyilvántartás felállítását az Európai Unióban. Egyetértek az előttem szólóval abban, hogy a eh, szervezetbűnözéshez is kapcsolódtak a eh, múlt heti párizsi merényletek. A szervezetbűnözésből finanszírozzák az ilyen szervezeteket. Az intézményeknek Európában együtt kell fellépniük, meg kell osztanunk az információt, és eh, állami szinten támogatni egymást. Ezzel az irányelvel is tovább kell lépnünk, mert ez alapvető fontosságú a titkosszolgálatok számára. A szervezetbűnözésre a terrorizmus elleni küzdelemben a szervezett bűnözés az egész társadalomra kiterjed, kábítószer, csempészet, fegyvercsempészet, emberkereskedelem, nagyon súlyos cselekmények, ezek nagyon fontos, hogy az emberkereskedelem ellen külön fellépjünk. Nagyon fontos a személyes jogok, szabadságok megvédelmezése. Az internetes bűnözés, az online gyermekek elleni abúzus, szörnyű bűncselekmény az internetes cégeknek is vállalniuk kell a saját felelősségüket, annak érdekében, hogy az ilyen bűnök ellen felléphessünk. Köszönöm szépen. Gomez asszony, én most a szó egy percben. Múlt decemberben a portugál bíróság lezárt egy ügyet egy német cég tengeralattjáival kapcsolatban, pedig nyilvánvaló volt, hogy pénzmosás és korrupció történt. A portugál vizsgálódók nem voltak lefolytathatók a német fél együttműködésének hiánya miatt. Márpedig sok bizonyítékot a német hatóságok lefoglaltak és nem adtak ki. Ugyanez fordult elő megint csak tenger alatt járók ügyében, görög-német viszonylatban. És Portugália, Görögország korruptnak tűnik, miközben Németország fedezi a korrupciót. Ez botrányos, mert ha ez így megy tovább, akkor egyre többen fogják kihasználni azt, hogy büntetlenül csinálhatnak ilyesmit. És egyes tagállamok vízumot árulnak pénzért olyanoknak, akik köszönjük szépen, Gomes asszony, ideje letelt. Mariel úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony meghallgattuk ezeket az információkat erről a kollektív botrányról, amelyért valamennyien felelősek vagyunk. Most már az okok ellen kell küzdeni, miután megvizsgáltuk a tényeket. Jobban kell alkalmazni a megfelelő jogszabályokat, azonban ez nem lesz elegendő. Európában van egy szabályozási kör, ahol, ahol vákum van, amit Európa nem tölt ki, és ez nem jelenik meg a jelengi javaslatokban sem. Szervezetbűnözés, korrupció, olyan ö, jelenségek, amelyek abból adottak, hogy világméretű ö, dereguláció történt, évekkel ezelőtt kezdett. Ez először ezek csak kis lépések voltak, most viszont már ö, szörnyek jöttek létre, amelyek büntetlenül működnek. Meg kell változtatni az adószabályokat, pénzügyi szabályokat, és az ezek közötti kapcsolatokat, a ö, pénzmosásokat valamennyi bűncselekményre vonatkozóan. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Akkor most pedig a spontán hozzászólások következnek. Ö, öt ilyen lesz, és Polcsak úrral kezdjük egy percben paní předsedkyně. Já <clears throat> bych chtěl... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék néhány körülményre rámutatni, amelyek nagyon fontosak a bűnözés fenyegetést jelent a biztonságunkra, a közbiztonságunkra, és nagyon fontos az átláthatóság is a korrupció elleni küzdelemben és a szervezet bűnözés elleni küzdelemben. A 3000 bűnszövetkezet, tehát igen nagy számot jelent Európában. Ugyanakkor szeretnék rámutatni arra is, hogy nem megfelelően használjuk a különböző szolgálatokat egyes országokban. Fontos, hogy az állampolgárok jogait mindig tiszteletben tartsuk, illetve a magánélethez való jogot. Negrescu úr következik szintén egy percben. Köszönöm szépen. A korrupció és szervezett bűnözés nem ismer határokat, nemzeteket, ezeket ezektől függetlenül világos stratégiával kell visszaszorítani. Az európai szolgáltatást meg kell erősíteni. Hazámban az igazságszolgáltatás végre kezdi betölteni funkcióját, ez nagyon hosszú munkába, erőfeszítésbe került. Jó lenne, hogyha Európa szerte ez lenne a trend, hogy a szervezet bűnözésnek ne legyen esélye. Ha több lenne a bizalom, ha hitelesebbek lennének a politikusok, a polgárok beleszólása, az átláthatóság javulna, akkor kevesebb lenne a kitett felület a korrupciónak. De ha büntetlenül maradnak ezek a bűncselekmények, akkor egyre több követőjük lesz. Tehát folyamatos fellépésre van szükség. Minuit également. Köszönöm szépen, Bernard képviselő Egy percben az egyik legkifizetőbb bűncselekmény az az emberkereskedelem. Sérülékeny embereket kihasználnak, eladnak. És döbbenetes módon az Európai Unión belül a legtöbb emberkereskedelem változata európai, de az igazi számokat nem is igazán ismerjük. Az emberkereskedelem embere áldozatait is üldözik, és nem igazán áldozatként kezelik őket, hanem adott esetben törvény elé kerülhetnek. Ezért nagyon fontos a, például az emberkereskedelm elleni irányelv, de még ezen túl is nagyon sok mindent kell tenni ezen sérvezhető embereknek a védelmére. A megfelelő határőrizet, az Europol fellépése, ezek azonban nem elegendőek, fel kell vetni ezt a kérdést, kellően oktatni, nevelni kell az embereket, hogy felfedezhessék azokat a jeleket, illetve hogy lássák, hogy közösen tudunk fellépni ezek ezek a nagyon bonyolult bűncselekmények ellen. Elnök, köszönöm szépen. Aguel Koszmán asszony egy percben. Gracias. Köszönöm szépen. Mindenek előtt eh, szeretném megismételni, hogy azok, akik a legtöbbet beszélnek korrupcióról, az EPP és képviselők nem is vesznek itt részt a vitában. Nagyon sok képviselőt érintő korrupciós ügy volt, 50 ilyen ügy indult, többségében epp és képviselők ellen, de persze szocialisták is voltak közöttük Szóval Európában, amikor másfelé nézünk, megfeledkezünk róla, hogy bizony a mi országainkban is vannak korrupciós esetek, például Spanyolországban is a két nagy párt érintett ezekben az ügyekben. Kányete úr biztos lett, pedig az egyik párthoz tartozott, Juncker úr és érintett, és ő a bizottság elnöke lett. Köszönöm, most pedig Vali úr zárja a spontán hozzászólások körét. Egy perc. Ah, oké. Okay. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a biztos úrnak, a miniszter asszonynak azt, hogy elmondták, hogy a tagállami joghézagokat be kell zárni. Mivel csak egy percem van, csak egy példát mondanék el, ami Olaszországban történik a nagysebességű vasutakkal, azt látjuk, hogy gyakorlatilag a mafia ott van a pályázók között, és a mafia ellenes hatóság elnöke pedig azt volt kénytelen beismerni, hogy francia jog szerint kéne elítélni azokat a korrupt személyeket, akik Olaszországban horogra akadtak, és eljárási problémák miatt be kellett szüntetni az eljárást. Köszönöm szépen, most Avramopoulos úrnak adom meg a szót, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Valamennyien egyetértünk abban, hogy a szervezett bűnözés alása nem csak a gazdaságot, hanem a társadalmainkat és, és a biztonságunkat. Kétségtelen, hogy ez egy egyre fokozódó fenyegetés, és ez meghatározza a felelősségünket és Azonban Európa nem ö, ül a babérjain, hanem megfelelő politikák kerültek elfogadásra, és különböző intézményeket is létrehoztunk ilyenek, például az Europol, a kábítószerügynökség, és a különböző koordinációs szervezetek. És természetesen az Európai Kiberbűnözési Központ is az Európolon belül és a az a az irányelv, amit idén szeptemberig kell végrehajtaniuk a tagállamoknak a kiberbűnözés területén harmadik országokat is bekívánunk vonni, és fontos nemzetközi szervezeteket. Említettem az e, hozzászólásom elején, hogy szoros együttműködést folytatunk az Egyesült Államokkal, és elősegítjük, ösztönözzük az együttműködést a tagállamok között is. Európai szinten a szervezet bűnzést a 2008-as kerethatározat értelmében hatá- került meghatározásra a szervezett bűnözésről szóló meghatározásban. Bűncselekményeket is meghatározza, illetve az ebben való részvételt, mit jelent az, hogy bűnös szervezet tagja valaki. Azonban az olyan bűnszervezetek, mint például a maffia, mert a maffiát emlegették itt többször is a vitában, az egy általános rendelkezések alá esik a különböző szervezett bűnözések keretén belül a kerethatározatban. A bizottság az idei évben elő fog terjeszteni egy jelentést a kerethatározat végrehajtásáról. Zárásként azt mondhatom, hogy amin valamennyiünket összefog itt Európában, az, az a határozott szándékunk és fellépésünk, hogy hatékonyan lépjünk fel a szervezet bűnözés ellen valamennyi fázisában, és hogy létrehozzunk egy biztonságosabb Európát és egy jobb környezetet az állampolgáraink és vállalkozásaink számára egyaránt. Köszönöm elnök, köszönöm szépen biztos úr, és akkor most a tanács képviselőjének, Kalnina Lukasevicsának adom meg a szót. Uh, President, uh, honorable... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő asszony, a képviselő urak, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, hogy ezt a nagyon fontos vitát megtartották a szervezett bűnözés és a korrupció elleni intézkedésekről, és szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy lehetőséget kapok, hogy hozzászóljak -e ez a nagyon jelentős témához. Zárásként, illetve a felvetett kérdésre válaszolva, amit Wikström asszony vetett fel, szeretném hangsúlyozni, hogy a szervezett bűnözés és a korrupció hatékony, átfogó és következetes fellépést követel az Európai Uniótól. Az EU policy cycle-ja koordinált megközelítést tesz lehetővé az erőforrások legjobb felhasználásával. Szilárdan hiszünk benne, hogy a megújult belbiztonsági stratégia új lépést jelent az Európai Unió állampolgárainak megvédése, ugyanakkor jogainak tiszteletben tartása felé. Nagyon fontos, hogy megerősítsük a keretet azáltal, hogy átfogóbb válaszokat Mm, adunk a szervezett bűnözés és a korrupció keltette kihívásokra. A tanács konstruktívan igyekszik majd elfogadni a konkrét intézkedéseket e tekintetben. Tisztelt képviselő, asszonyok, képviselő úr, köszönöm szépen ezt a vitát. Köszönjük szépen, ezzel ezt a vitát lezárom. Most rátérünk következő egyben utolsó napirendi pontunkhoz. Ra. Márkozulu úr az Imko bizottságból Diane Change helyére lép, ezt be kellett jelentenem, miközben itt helyet cserélnek